a környezetszennyezési költségvetésből, vagy ugye hasonló módon egy mozambiki repülőt, és eh, hogy történik akkor így az audit? Hogyan használják fel a pénzeket az EU-n kívül, akkor nincs szabály? És eh, a megfelelést eh, feltételezik, nem pedig elvárják. És ahogy több kolléga is rámutatott, elégtelen tranzakciókat vizsgálnak, miközben ezek nem számolnak bele a hiba arányba. Ha nem tudnak valamit auditálni, akkor ne költség el. Szerintem így lehet javítani a költségvetés auditján. A következő hozzászóló egy perc, másfél percben Deutsch Tamás.

Wolters kolléga következik egy percben. Uh, ja, dank u wel. Wij hebben het de eh, laatste maanden zoveel... Köszönöm a szót, elnök asszony. Nagyon sokat beszéltek egy országról, egy adott kérdésről, de hát elfeledkezünk sokszor azon, arról, hogy még van 27 tagállam az Európai Uniónak, és ez a költségvetés nem csak zöldebb, szociálisabb lehetőségeket biztosít, hanem, azért, hanem arra is jó lesz, hogy nehéz kérdéseket megoldjunk. Erre rámutatott a számvevőszék jelentésében is. Az az összeg, ami nem került visszaigénylésre, problémás. E, illetve voltak olyan országok, ahol a projekteket nem hagyták jóvá, pedig itt lett volna a legnagyobb, a legégetőbb szükség ezekre. Ezért kell intelligensebben megközelítünk ellenünk ezt a kérdést, hogy könnyebben hozzá lehessen férni a pénzügyi forrásokhoz, a Például be lehetne fektetni jobban a vasútba. Úgyhogy az elkövetkezendő évek során tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy olyan projektekkel foglalkozunk, ahol pénzt tudunk teremteni. Köszönöm. Ja, vielen Dank an die britischen Köszönöm a brit kollégának először is. Ezzel az Egyesült Királyságot osztja meg ezzel a polemizálással. Köszönöm a szemvevőszéknek és a bizottságnak a munkát és a költségvetés ellenőrzést. Igen, 2,6% jól hangzik. Egy-két dolog javult, de költségvetés területe, ahol az európai arculat megmutatkozik a régiók számára, a struktúrális politika az jelentősen romlott. 5%-3% után az az előtt évben. Ez egy rossz jelzés az adófizetők számára, és tényleg felmerül bennem a kérdés, hogy a bizottság, illetve a szék az átláthatóság iránti követelményünknek megfelelően e Évek óta követeljük, hogy nevezzék meg az országokat, ahol nem megfelelően mennek a dolgok. Évek óta követeljük a számvevőszék országokra lebontott jelentését, ahol a fekete bárányok deficitjeit világosan felmutatják. Igen, a naming and shaming az fontos, és persze mindez összefügg a bürokráciával is, és nekünk is felelősség szükségünk van, hogyha a forrásokat túl későn lehet lehívni, az N plusz 2 ez elbizonytalanít, és végén elsietett támogatási akciókhoz vezet. De a bizottság és a szemvevőszék próbálnak maguk beavatkozni, javítsák a szúrópróbákat és az értelmezhető statisztikát valamennyien a megosztott irányítás mögé rejtőzünk, és nem akarjuk a saját felelősségünket vállalni. Igen, mutassanak nyugodtan ránk, hogyha több átláthatóságra van szükség a tagállamokban, és az NGO-k finanszírozásánál is. A jövő években biztosan ragaszkodni fogunk a e témákhoz. Köszönöm, elnök, köszönöm. Grappini kolléga kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, a számvevőszék elnöke. Először is eh, azzal kezdeném, hogy az önök által bemutatott jelentés dicsérettel illetem. Nagyon fontos dolgokat tartalmaz ez az anyag. Önök valóban nagyon sokat tettek csapat, ön a csapatával, a tagállamokban, az intézményeknél és harmadik államoknál, és most láthatjuk a helyesbítések alakulását. Önök székként egy stratégiát kell, hogy végrehajtsanak, amely a megelőzésre is irányul. Természetesen bizonyos mértékig indokolni lehet, hogy hibák történnek, de jó, hogyha ezeket el lehet kerülni. Másodszorban azt szeretném, hogy ha ezek a jelentések sokkal explicitebbek lennének, és valóban rekordjuk van a közített dokumentumokat illetően, és ehhez szeretnék önöknek gratulálni. Bizonyosan nyomon követjük a jelentéseiket. Köszönöm. Elnök, végezetül másfél percben Léga kolléga következik. Tak, fru ordförande. Det naturligtvis glädje. Köszönöm, elnök asszony. egyes költségvetési területeken jól teljesítettünk, de ugyanakkor nem látjuk az alagút végét. Nem igazán látjuk, hogy hol, hogy kerültek felhasználásra bizonyos források a kohéziós politikában, esetleg másképp fel lehetne használni a forrásokat. Más esetekben 5%-os kifizetése került sor, tehát a kohéziós politikában nem feltétlenül volt indokolt minden kifizetés. Minden nagyon bürokratikus, nem értem, és nem tudom elfogadni, hogy az EU-ban az apparátusok miért nem tartják magukat a saját szabályaikhoz. és a kiírásoknál, a versenytárgyalásoknál is nagyon komoly hibákra kerül sor. Az eljárásokat egyértelműbbé, átláthatóbbá, egyszerűbbé kell tenni, hogy megakadályozzuk, hogy rosszul használjanak fel bizonyos forrásokat, és olyan projekteket támogassanak, amelyek nem jogosultak. Ennél jobbra érdemesek az európai adófizetők, egyelőre nem optimális a források felhasználása. Most pedig a spontán hozzászólások következnek. Két jelentkező volt, és meg is adom nekik a lehetőséget. Polcsák úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, és szeretném megköszönni a jelentést. Ez nagyon jó áttekintést nyújt számunkra, nagyon hasznos információkat kaptunk a további munkákhoz, és a vitában többen említették a hiba arányt. Azt hiszem, hogy ez feltételezi, és mindenféleképpen igényli, hogy egyszerűsítsünk az eljárásainkon. Például nálunk az egyik mezőgazdasági vállalkozás a greening kapcsán egy egész vastag kötetet kellett, hogy benyújtson. Szerintem a követelményeket tehát egyszerűsíteni kell. A regionális alapnál is voltak hiányosságok, ami nem jó hír, de az EU-nak a teljesítmény értékelést, vizsgálatát is elő kell segíteni a jövőben, erre is összpontosítani kéne. Végezetül pedig a Csuhudárú képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Tetszik nekünk, amit a szemvevőszék tett. Persze a dolgok, amik lehet javítani, és persze még az isteni törvények sem tökéletesek, de talán a megelőzésre összpontosíthatunk. Nem vétkeseket vagy tolvajokat kell keresnünk, hanem egyszerűen itt hibák követődnek el, például a mezőgazdaságban egyszerűsíteni lehetne a dolgokat, és talán a standardeket is úgy lehetne kialakítani, hogy ilyenfajta hibák ne merüljenek fel a jövőben. Tehát az EU-ban a dolgokat ennek megfelelően javítani kell. Elnök, köszönöm. Most pedig Öttinger biztosnak adok szót. Elnök asszony, milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Az egyszerűsítés, hát igen, ez igaz, mindent meg kell tennünk hogy egy támogatás, egy költségvetési program esetében, a kérelmezett források esetében, a projektek lefolytatása esetében, a dokumentálás és elszámolás esetében a szabályok a lehető legegyszerűbbek legyenek, mert a ráfordítás, ez egy költség ráfordítás, az európai adminisztráción belül, a tagállamokon belül, az adminisztráció, a hatóságok, a polgárok, a főiskolák, a vállalatok, az NGO-k számára. Másrésztről a kérelmezési űrlapokon, egyes esetekben, amikor a korrupció leküzdéséről van szó, vagy a hűtlen kezelésről, akkor ha egyszerűsítjük a dolgokat, akkor a visszaélés az sokkal egyszerűbb. Az elmúlt években, évtizedekben láthatjuk, hogy legtöbbször a tanácsban, de a parlamentben is a még több előírás, nagyobb elvárás a dokumentációval szemben jött létre. Most a 2020 utáni költségvetési keret esélyeket kínál az egyszerűsítésre, ahogyan ezt több felszóló is követelte, és uh, a parlament, illetve a tanács egy kicsit visszafogja magát, amikor egyre komplexebb előírásokról vagy dokumentációs előírásokról van szó. A politikai karrierem alatt a költségvetés végrehajtás és a ö, számviteli ellenőrzések kapcsán regionális, ö, nemzeti és európai szinten is dolgoztam, és a dokumentáció és az elszámolás minősége, a hibák elkerülése, a források visszaszedése európai szinten legalább olyan jónak bizonyult, mint az tagállami szinteken, ahonnan én származom, és ahol a tartományi szinten, városi szinten, vagy regionális, vagy állami szinten jól ismerem a helyzetet, és nincs ok arra, hogy a munkánkat rosszabb színben tüntessük fel, mint ami más szintek minősége. Hát a tévedni emberi dolog, ezt tudjuk. Az viszont fontos, hogy valaki kétszer ne kövesse el ugyanazt a hibát, a hibákat fel kell fedni és korrigálni kell, és a bevált gyakorlatok keretében a hibákból tanulni kell, az is fontos, hogy a hibák, amiket felderítünk, azok ne legyenek általánosak és ne ismétlődjenek. Aztán látnunk kell, hogy a hiba arány, ugye ez a 2,6 százalék, egy 2,4 százalékos év után. Nos, bizottságként azon feladozunk, hogy ezen alacsony szinten maradjunk, vagy ez alá menjünk, de hát a 0,2%-os növekedés, ez nem trend, ami most kezdődne. Számos hozzászólót nem látok most viszont a teremben. Ez az utolsó alkalom, hogy itt szólhattam, és mindig fájdalmasan tapasztaltam meg, és semmilyen más parlamentet nem ismerek, ahol is a bizottság vagy a szemvevőszék támadásokkal szembesül, kritikus észrevételek hangzanak el, kérdéseket tesznek fel, és a kérdés feltevők aztán eltűnnek a teremből, esetleg kávéznak, söröznek, vagy az irodájukban vannak. Hát szerintem az udvariasság és a kollegialitás parancsa megkívánja ezt, hogy egy demokratikus vita során meg kell hallgatni, meg akarja hallgatni a kérdező, hogy mi is a válasz az által feltett kérdésre ezt nem ezen polemizáló klaszter irányába mondom itt hátul, ugye aki nagyon kritikus húrokat pengetett, az most már nincs jelen a teremben. Hát Piper úr, a teljes átláthatóság témáját illetően, illetve az, hogy bemutatni, hogy hol is vannak a hibák, én egyetérthetek önnel, az átláthatóság a költségvetési rendeletnek felel meg és a költségvetési rendeletet önök ö, hozták, nem mi. Hogy ezt a költségvetési rendeletet át akarjuk alakítani, hát ezt meg lehet nézni. A ö, hibáknál nem vagyunk olyan átláthatók, mint a csalásnál, vagy a korrupciónál, vagy visszaélésnél. Csak akkor pelengérezzük ki az adott eseteket, hogyha ez büntető jogi szempontból releváns. Köszönöm. Köszönöm szépen, és most a számvevőszék elnöke kap szót, Léna úr. Elnök asszony, biztos úr, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretnék Olmájer asszonynak, a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság elnökének köszönetet mondani, kiváló volt az együttműködésünk, és az új ciklusban is remélem, hogy ez folytatódni fog. Eh, és eh, más kollégák eh, már említették, hogy milyen bonyolultak, minél bonyolultabbak a szabályok, annál nagyobb a hiba esélye. És ezt hozzám is intézhették, mert én magam is itt ültem a sorokban 20 évig. A jogalkotó mindig hajlik arra, hogy túl részletezze a szabályokat, mert a végrehajtás nem eléggé erős. Tehát mindig apróbb és apróbb részletekbe megy. Ennek következménye pedig, hogy olyan bonyolultá válnak a szabályok, hogy ebből óhatatlanul hibák adódnak. Szerintem a problém másik oldalát is meg kéne nézni. Talán jobb lenne nagyobb bizalommal tekinteni a az EU-s intézmények felé, a tagállamok felé, akik annak ellenére, hogy másképp értelmezik a szabályokat, de szakszerű módon teszik azt. Tehát az okokat, illetve az alapokat szerintem javítani kell, és akkor a hiba arány is csökkenhet. És köszönöm szépen az, azt a javaslatot is, ami arra irányult, hogy az a tanúsított vizsgálatokra vonatkozott. A belső ellenőrző mechanizmusokat kell ellenőrizni az EU bizottságában, illetve a tagállamoknál. Milyen deficitekkel állunk szemben, és ezt követően tehetünk le konkrét javaslatokat, hogyan lehet javítani a helyzeteken, hogyan lehet olyan adatokhoz jutni, amelyeket mi a vizsgálataink során közvetlenül fel tudunk használni. Ezeknek nagyon komoly kihatása lesz. A problémák alapján ugyanolyan, problémá, ugyanolyan hibák aludnak évről évre, ez hangzott el. Erről bár én magam is szóltam Grappini asszony és Zseszel kolléga a koncentrációról beszélt. Itt nem csak a megfelelőségről van szó, vagy a költségvetés szabályszerűségéről, hanem a teljesítményéről is. Az elmúlt években a jelentésekben a gazdálkodással való rész, a teljesítményre vonatkozó rész a jelentésekben kétszeresére növekedett. Itt a polgárok, illetve az érdekelt felek számára sokkal fontosabb, hogy az adott híd vagy terminál vagy kikötő, amely EU támogatást kapott, ezek hatékonyan működjenek és a tendereknél nagyon fontos, hogy elkerüljük a hibákat. Az infrastruktúrát használók számára tehát legalább annyira fontos, hogy ezek működőképesek legyenek. Tabadel és Walter úr a fenntarthatóságról szólt. Azt már láttuk, és az új stratégiáról döntünk majd akkor intenzíven foglalkoznunk kell a stratégiai fejlesztési célokkal is, ugyanis ezek egyre nagyobb szerepet játszanak majd a vizsgálati tevékenységünkben, tehát a fenntarthatóságról többet fogunk hallani. Krutz úr, én köszönöm a méltányadó szavait, de ha elolvassa a jelentéseinket, én azt várom öntől, hogy konkrétan mutasson rá azokra a pontokra, ahol valami félre csúszott. És amit folytatunk el, ezt megteszük. Monteo és Hiber más kollégák is olyasmit nem tettek, amit meg kell világítanom. Mi statisztikai módszereket alkalmazunk, és az EU szerződés értelmében kötelesek vagyunk az egész költségvetést vizsgálnunk, és ha a költségvetésben egy-egy milliós projekt vagy programról van szó, ezeket mind a legapróbb részletekig nem tudjuk megvizsgálni. A tagállamok is rendelkeznek ellenőrző szervezetekkel. Mi statisztikai alapon a releváns projekteket, programokat választjuk ki, és azokat vizsgáljuk, és az ott talált hibákat pedig e, e, egy kiszámított hiba arány százalékkal számítjuk tehát hogyha 5000 programot vizsgálunk, akkor 95%-kal biztosan állíthatjuk, hogy a hiba arány 0,8%-ban térhet el a többi programnál. Természetesen lehetne, hogy a teljes költségvetést minden egyes részletében megvizsgáljuk, de ha ezt tesz, tennénk, akkor rengeteg, és a mostaninál sokkal nagyobb forrásokra lenne szükségünk. Tehát a tranzakciók vizsgálatát, ha pontosítani akarjuk, akkor itt statisztikai matematikáról van szó, akkor a forrásokat is meg kéne sokszorozni. Akkor ha négyezer munkatársal rendelkeznénk, akkor dupla annyi tranzakciót vizsgálhatnánk, és ez természetesen a törvényhozók, a jogalkotók előtt egy kérdés, de miután mi az erőforrásaink korlátozottak, ezeket észszerűen kell felhasználnunk, és éppen ezért a kockázatelemzést alkalmazzuk, és azokat az eseteket választjuk ki, ahol nagyobb kockázatokat látunk, és ahol alacsonyabbak voltak korábban a kockázati arányok, azokat nem vizsgáljuk konkrétan. Tehát igyekszünk az erőforrásainkat gazdaságosan felhasználni, annak érdekében, hogy optimális eredményeket tudjunk letenni az asztalra. Garcia asszony kérdésére a statisztikai módszereket illetően. A min- minőségről is beszéltek, az MFF kapcsán konkrét javaslatokat tettünk le, és ezeket mindenki megtalálhatja. A teljesítményről is elhangzott kérdés, ezt már többé-kevésbé megválasztottam. Jurcsika úr pedig az OECD-t említette, sokan úgy vélik, hogy az Európai Unió nagyon magas színvonalon teljesít a költségvetés gazdálkodása telén. Természetesen mindig vannak területek, ahol lehet javítani, ez a jelentésünkben is szerepel. De nemzetközi összehasonlításban a Government Accountability Office-szal például összehasonlítva, az USA-val összehasonlítva, mi szerintem jól teljesítünk. És azt is tudnunk kell, hogy mindez miből ered. Még ez 99-ig nyúlik vissza Jean Santez bizottságaig, amikor is negatív véleménnyel látta el a számvevőszék a jelentését. A 90-es években egyetlen egy költségvetési szektorban sem hoztak nyilvánosságra adatokat. És hogyha nincsenek valahol megfelelő vizsgálati, belső vizsgálati mechanizmusok, akkor ez a következmény. Azóta óriási előrelépéseket tettünk, és többek között hála az Európai Parlamentnek 99-ben nagyon komoly módosítót fogadott el a parlament, aminek következtében egy folyamatos nyomást gyakorolt a gazdálkodókra az európai költségvetés az Európai Parlament Költségvetés Ellenőrzési Bizottsága is. Még egy megjegyzést engedjenek meg, mint már említettem, elméletileg kérhetünk további adatokat a tagállamoktól, de ehhez további forrásokra van eh, szükségünk. Vannak eh, olyan eh, tagállamok, ahol összesen 16 tranzakciót vizsgálunk. Itt, ha ezer embert kérdezünk meg, akkor valószínűleg más eredményeket kapunk, de ha csak 17-et, nyilván más az eredmény. Mi azt tettük a parlament kérésére, hogy 7 évente 2014 óta minden egyes korábban gyűjtött adat alapján megállapot, megállapítottuk, hogy statisztikailag mi az a szám, ami releváns az egyes tagállamok helyzetének megvizsgálására. Éppen ezért mondom, hogy mint amit az ECOFIN-nak is elmondtam múlt héten, hogyha a tanács folyamatos kéréseket intéz hozzánk, hogy vizsgáljunk ilyen-olyan ágazatokat, akkor mi csak annyit tudunk mondani, hogy az rendelkezésre a források alapján vagy mentén nem tudjuk megtenni. A kérdés azonban az is, hogy ez gazdaságilag értelmes vagy ért észszerű-e, hogy az összes költségvetési ágazatot részletesebben vizsgáljuk. A kérdésre adandó választ pedig önöknek kell megadniuk, nem nekem. Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu porządku obrad. A következő napirendi pontunk szóbeli választ igénylő kérdés a tanácshoz, illetve a bizottsághoz, mentés a földközi tengeren. De mielőtt még elkezdjük ezt a témát, szeretném elmondani, hogy annak érdekében, hogy a spontán felszólalásokon részt vehessenek, vagy a kék kártyájuk eljárásban részt vegyenek, a szavazókártyájukra van szükség, ami a spontán felszólalásokat illeti, már most is megtehetik, nem kell megvárni a vita végét. Most pedig a szóbeli kérdés megfogalmazójának adom a szót, meg elsőként López Aguilar úrnak parancsolja. Madam President, I am humbled and honored to present this draft motion for a resolution. Köszönöm az állásfoglalás indítvány témája egy nagyon érzékeny téma, a keresés, mentés, a, a, a, a mediterrán tengeren, a földközi tengeren, még egyszer mondom, mentés és keresés. Életeket kell megmentenünk. Nagyon sokszor felhívtuk a figyelmet a vitán erre a plenárison, és a Strasburgi ülések számos ülésén a dokumentumokat a Libében többször közzéadtuk, és spanyolul folytatnám a mondandómat a végső kijelentésekhez. Felhívjuk az Európai Parlament állásfoglalási indítványaira a figyelmet ebben a témában. Minden alkalommal, amikor tragédia történt a földközi tengeren, ezer ember vesztette életét ebben az évben. Folyamatosan felhívtuk erre a figyelmet elítéljük ezeket a tragédiákat, de ez nem elég, változást kell eredményezni, és fontos, hogy a bizottság és a tanács végre lépjenek. Ez a célja ennek az állásfoglás indítványnak, amelyben megpróbáltuk az összes elemeket, a különböző frakciók fontos témáit ebben összegezni, azon frakcióikat, akik hajlandóak ezt az üzenetet továbbítani, akiket igenis foglalkoztat ezen emberek sorsa, a tragédiák. Nagyon sok ember veszíti életét azért, mert nincsen szabályozott módja az Európába utazásoknak. Az emberkereskedelem, embercsempészet, a nemzetközi emberjogi sértések e, közben a földközi tenger másik oldalán Líbiában történnek. Jog, a jogos humanitárius folyosókat ki kell alakítani, és e, nevezzük nevén a problémát Líbia kapcsán. Líbia nem e, biztonságos hely. Nincs kapacitás arra, hogy megfelelően reagáljunk. A Frontex egy ezzel foglalkozó ügynökség, illetve a líbiai partnerség, azok, akik Líbiából menekülnek, olyan személyek, akik nem szabályos módon próbálják elhagyni az ország területét, ott büntető perben állnak és a legsúlyosabb emberjogi sértéseknek, alapjogi sértéseknek vannak kitéve. Nem szabad, hogy minden fölött szemet hunjunk. És van egy nagyon fontos jogi pont ennek kapcsán, ez többször felmerült eh, a folyamatos vitákon, ez pedig az, eh, a civil szervezetek kriminalizációjának eh, megszüntetése olyan civil szervezeteké, akik megpróbálnak embereket, életeket menteni. Természetesen a közhatóságok erőfeszítését elismerjük, Olaszország, Spanyolország erőfeszítéseit, ők jelentős állami forrásokat ruháztak bele a az Európai Unió déli országai, Málta, Gríz saját forrásaikat tározták arra, hogy emberi életeket mentsenek a földközi tengeren, de ezt európai keretben kell, hogy megtegyék, tehát mindennek a folyamatnak európai szinten van értelme, olyan módon, amely egyezik az európai szabályozásokkal, a nemzetközi szabályozásokkal, a nemzetközi emberjogi szabályozásokkal, hiszen a szerződés értelmében az európai szabályoknak is részét képezik együtt az emberjogi kartával, ennek 18-as cikkejével, és Tampere óta 20 év telt el, annak idején az volt a cél, hogy a menedékjogi kérdésekre európai válasz szülessen, európai értékek mentén, európai alapokkal, ez pedig megosztott felelősséget jelent, fair módon megosztott felelősséget, ahogy ezt az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18-as cikkeje rögzíti. Ezek a komponensek, elemek megvannak. A bizottságot arra szólítjuk fel, hogy tegye meg az új mandátum kezdetétől fogva tőle telhető legjobbat a tanácsal együtt a menekült jogi csomag kapcsán. Fontos a civil szervezetek kriminalizációjának megszüntetése, és fontos, hogy azok a hajók, akik emberéleteket menteket kiköthessenek a kikötőben. A tengerjogi szabályzás, amelyet 82-ben Amerikában kodifikáltak, és az elmúlt évszázad 70-es évében elfogadott tengerjogi kódás továbbra is kötelező érvény az Európai Unióra nézve, tehát fontos, hogy legyen egy európai keret, egy európai válaszadás. és ezért szükség van arra, hogy az Európai Parlament a holnap csütörtökön esedékes szavazásban ugyanazt az akaratot mutassa, hogy üzenetet akarjon küldeni mind a tanácsnak, mind pedig a bizottságnak az előző megoldásokkal kapcsolatban. Különösen az állásfoglalásra gondolok itt, amelyet egy holisztikus megközelítéssel kapcsolatban fogadtunk el a migrációt és a menekültügyet illetően. Metzola asszony a néppárt részéről illetve Cecília Kienge, aki a szocialista frakció tagja, ők voltak az előadói ennek. Ez egy nagyon fontos állásfoglalás volt, fontos humanitárius üzenettel. De ez függőben maradt, ugyanúgy, ahogy a parlamentnek az a felhatalmazása is, amely a vízumkönnyítéses irányelvvel volt kapcsolatos, és amit még az előző ciklusban fogadtak el. Tehát újra el kell ezt az üzenetet küldeni a tanácsnak és a bizottságnak. Köszönöm szépen, elnök úr! asszony. Igen, tisztelt elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők, a földközi-tengeri helyzet igen aggasztó. Ugyanakkor azt is kell tudni, hogy ez jelentősen változott az elmúlt években, 1300 idén 105 ezer ember érkezett meg, tavaly 170 ezer ember ebben az időszakban 20%-kal csökkent a számuk. Minden egyes halál egy halállal túl sok, és 44%-kal csökkent 2018-ban a halálesetek számom. Ez magyarázható a megerősített kutatási és mentési műveletekkel. Október elejéig idén 688 ember veszítette el az életét, miközben megpróbált átkelni a tengerem. Ez bár javuló tendenciát mutat, de még mindig elfogadhatatlan. Az UNHCR becslése szerint a líbiai parti őrség 15 ezer migránst mentett ki a tengerből. Rosszabbodik a biztonsági helyzet Lígiában, de a parti őrség továbbra is működik, és 7100 embert mentett ki a tengerből, csupán az idei év néhány hónapjában. Ezek a számok mutatják, hogy az EU milyen fontos szerepet játszik abban, hogy csökkentsék a tengeri halálesetek számát, különösen Líbiában, a segítségnyújtás átfogó jelentőséggel bír, hiszen a líbiai állam nem rendelkezik kellő forrással. 91,3 millió euróval támogattuk a líbiai parti őrséget, és segítettük a líbiai tengeri mentés koordinációs központ kialakítását. A Szófia művelet 355 parti őrségi munkatárs kiképzését segítette, az EASO pedig segített a menekültügyi eljárásokban. Több mint 400 ezer embert mentettünk ki, tehát a földközi tengerben, tengerből az műveletek kezdvet óta, de tagadhatatlan, hogy a helyzet a kutatás és mentés területén még mindig nem eléggé kielégítő hiányzanak a felelősségi körök, illetve felelősségeket nem osztják meg, és a nemzetközi tengerjog sem mindig került tiszteletben tartásra. Megerősített együttműködésre és koordinációra van szükség az észak-afrikai partnerekkel. Ez nem az EU felelőssége egyedül, a nemzetközi tengerjog minden államra is vonatkozik, és a parti államokra külön felelősség hárul. Azért, hogy partnereinknek lehetővé tegyük, hogy felelősségüknek megfeleljenek, további támogatást kínálunk az észak-afrikai államoknak, mint Marokko, Tunézia, Egyiptem, Algéria, a migráció menedzsment területén és bizonyos mentési műveletek végrehajtása során a nemzetközi tengeri jog hatája alatt. A migrációs, Olaszország migrációs politikai megváltozott az utóbbi időben, és a mentőhajók ismét kiköthetnek. Olaszország pedig a civil szervezetek hajójának lefoglalására vonatkozó politikáját is megváltoztatja annak érdekében, hogy az adhok migráns, a migránsok adhok megérkezését szabályozzák, négy tagállam egy közös megoldáson dolgozik nyáróta. Szeptember 23-án egy közös nyilatkozatot fogadtak el, amely a jelenlegi megközelítést egy koordináltabb megközelítéssel helyettesíti. Franciaország, Németország, Olaszország és Málta egyezett meg ebben. Azóta, hogy ez létrejött, több tagállam jelezte, hogy együttműködik ebben, és többen is jelez többet meghívtak az együttműködésre. Meg kell látnunk, hogyan működik ez a rendszer. Meg vagyok róla győződve, hogyha ez a rendszer működik, akkor ez nagyon jó ösztönző lesz mások számára is, hogy részt vegyenek. Azon tagállamok, akik korábban az Olaszországból és Máltából való önkéntes áttelepítésben részt vettek, a bizottság és az egy segítségével kialakult közös gyakorlatot um, veszik figyelembe, és közös operatív um, eljárásokat dolgoznak ki. Ugyanakkor um, az áttelepítés nem lehet egy öncél, hosszú távú megoldást kell találnunk erre a helyzetre, és az egész közös, még uh, európai menekültügyi rendszerre új megoldást kell találni fenntartható megoldásra van szükség, amely a szolidaritás és a felelősségek eh, fair megosztásán alapszik. Egy ilyen rendszernek a krízisekben és a normál helyzetekben is jól kell működnie, biztosítania kell az emberek védelmét, meg kell akadályozni a szekundérmozgást, mozgást, és hatékonyan kell azokat visszatéríteni, akik nem maradhatnak jogszerűen az EU-ban. Elnökségünk alatt igyekeztünk stratégiai és előretekintő vitát folytatni a legszorítóbb kérdésekben, a tagállamokkal szélesebb perspektívában vizsgáljuk meg a kérdéseket átfogó módon. Úgy gondoljuk, hogy így a bizalom klímája jöhet létre az együttműködés szellemében a tagállamok között, és ez megjelenhet az új bizottság programjában is a jogalkotói javaslat munkáját folytatni kell, és természetesen az új bizottság javaslatait is figyelembe veszi a tanács. Ami pedig a civil szervezetek és humanitárius szervezetek kriminalizációját illeti, az NGO-k szerepe a különböző mentési műveletekben nem elhanyagolható. Ahogyan a Libe bizottság elnöke kérdésével megfogalmazta, és a 2018-as parlamenti állásfoglalás is kimondta, el kell ismernünk a civil szervezetek tengeri mentési eredményeit. Hatékonyan fel kell lépni az embercsempészek ellen, megfelelő büntetési tételekkel, de ugyanakkor meg kell akadályozni, hogy a nehéz helyzetbe kerülő migránsokon segíteni vágyó civil szervezeteket kriminalizálják Értelmezésünk szerint a bizottság egy humanitárius segítségnyújtási iránymutatást tervez elkészíteni. Ezen felül meg kell erősítenünk az emberháló, embercsempész hálózatok elleni fellépésünket, ennek kulcs jelentősége van, köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, miniszterasszony, most pedig az Európai Bizottság nevében Hán biztos kap szót. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők, miniszterasszony. Az elmúlt négy évben sikerült egy átfogó bevándorlási politikát eh, megvalósítani, illetve eh, azt gondolom, hogy eh, annak ellenére, hogy ezt nem sikerült teljes mértékben megvalósítani, történtek pozitív előrelépések a bevándorlási helyzet válsághelyzetre került. 2019 és 2015 és 2019 között 19%-kal csökkent a bevándorlók száma. A földközi tenger térségében eh, életüket vesztett személyek eh, aránya is csökkent, viszont minden egyes élet túl sok, amely elveszik többet kell tennünk, éppen ezért nagyon örülök annak, hogy ma beszélhetünk a keresés és mentés kérdéséről. A bizottságnak mindig is prioritása volt az életek megmentése 2015 óta, 5 európai művelet 732 ezer ember életét mentette meg. Az ötből három művelet a a Poseidon és az Indalo, amelyiket az Európai Partiőrség koordinál, továbbra is életben van. A tagországok folytatják erőfeszítéseiket, és jelenleg a helyzet nem fenntartható, nem optimális. Elkötelezettségünk az emberek mellett nem állhat meg akkor, amikor az emberek ott állnak a határokon és a hajókon vannak. Nagyon fontos a bevándorlókat a harmadik országokban is segíteni, mielőtt útra kelnek, azért, hogy az embercsempészek tevékenységét megakadályozzuk. Amikor a keresésről, mentésről beszélünk, akkor nem szabad megfelelkezni arról, hogy ez a tagországi kompetencia az Európai Uniónak nincsen kompetenciája a keresési, mentési műveletek koordinációja. az Éppen ezért nincs jogunk, illetve kötelezettségünk kijelölni a um, kikötőket. Ez a nemzeti koordinációs hatóságok feladata, őket a nemzetközi jog köti, és kötelesek segítséget nyújtani olyan személyeknek, akik veszélyben vannak a tengeren. Nagyon fontos a mentési tevékenységet nem kriminalizálni. akiknek szüksége van segítségre. Nagyon fontos, hogy ezen szervezetek munkáját az európai rendelkezések értelemben ne lehessen kriminalizálni. És fontos, hogy ezek a mentési műveletek megfeleljenek a nemzetközi szabályonak a nem engedélyezett belépés, tranzit azonban nem vezethet ahhoz, hogy a tagországok kriminalizálják a mentési tevékenységeket. A bizottság értékelte az Európai Unió jogi keretét 2017-ben, és elismerte azt, hogy nagyon sok minden tisztázatlan a humanitárius kivételi záradék megvalósítását, illetően a tagországokban. A bizottság elismerte azt, hogy nagyon fontos a tagországoknak a civil szervezetekkel párbeszédet folytatni, tisztázni a kontextust, illetve a különböző helyzeteket. A bizottság a civil társadalommal is párbeszédet kezdett, a meglévő szabályok megvalósításának kérdéseiről. A bizottság szolgálatai és a civil társadalom legutóbbi találkozóra október 1-én került sor. Ennek uh, a találkozónak az eredményei tükröződnek majd a következő bizottság munkájában. A bizottság fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy megoldást találjon a tengeren megmentett eh, emberek elosztását illetően, a szolidaritás jegyében és a felelősség eh, fair megosztásának jegyében. A tagországok kérésére a bizottság aktív szerepet játszott a relokációs folyamatban, 15 eh, kikötési incidens után, 1100 szemét sikerült elhelyezni a tagországunkban és Nová- Norvégiába. 750 személy nagy része, akik az elmúlt hónapban kötöttek ki, az ő helyzetük még nem tisztázott Franciaország, Írország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Portugália, Románia, Szlovénia, Bulgária, Spanyolország és Norvégia 15 ország vett részt ezekben a gyakorlatokban. A bizottság aktív koordinációs szerepe nagyon fontos, hogy a relokációs folyamaton is megjelöljön sikerült eh, nehézségeken eh, részben átlennülni. A bizottság jelentős mértékben arra bátorította a tagországokat, hogy állapodjanak meg az átmeneti megállapodásokban, ami a eh, hajók kikötését illeti. Szeptember végén Máltán elért eredményeket üdvözöljünk. Ez egy átmeneti szolidaritás mechanizmus Franciaország, Németország, Olaszország és Málta között. Máltai közös nyilatkozatot az összes EU-s miniszter megfontolására ajánlottuk a legutóbbi belés igazságügyi tanácson, és további egyeztetések folytatódnak, mind politikai, mind technikai szinten. Az első technikai ülés azon tagországok között, akik részt vesznek a relokációban. Nagyon fontos, hogy az operatív kérdéseket is megvitassák, és az első ilyen találkozóra október 7-én került sor bizonyos tagországok, eh, Norvégia és az EU-s ügynökségek részvételével. Azt gondolom, hogy ez egy jó jelzős. A munka eh, ezen pontok mentén folytatódik. Ezek a megállapodások köztes lépéseket jelentenek egy strukturális reform felé vezető úton. Éppen ezért a közös európai menedékjogi rendszer reformján történő munkálkodás eh, folytatása. Nagyon fontos a külső határok megerősítése, illetve a partnerségek megerősítése harmadik országokkal minden egyes bevándorlási útvonalat illetően. Köszönöm. Zanim rozpoczniemy wystąpienia w imieniu grup. Köszönöm szépen. Elkezdjük a vitát. Mielőtt a frakciók nevében megadom a felszólalóknak a szót, kérem, hogy tartsák be felszólalási időt. Először Dupont asszony kapszott a néppárt nevében. Igen, tisztolt um, elnök kedves kollégák! humanitárius és jogi kötelezettségünk a tengeren bajba került emberek mentése. Ebben ehhez nem férhet kétség. Ezért a legjobb tudásunk szerint vettünk részt az állásfoglalás tárgyalásában. De nem akarunk egy olyan modellt létrehozni, amely az emberkereskedőknek hajtja malmára vizet, és cinikus üzleti modelljüket támogatja. A menekülés okai nem a tengeren jönnek létre, hanem a földön, a szárazföldön éppen ezért egy nemzetközi eljárásra van szükség a tengeri mentés területén, amelyet mindenki betart. Komoly tárgyalásokat kell a származás és a harmadik államokkal folytatni, illetve mind a maradási perspektíva tekintetében, mind pedig a tekintetben, hogy fellépjünk a embercsempészek ellen. A gazdasági migráció és a menekültek között különbséget kell tenni, humanitárius koridorokra van szükség a harmadik államokból, akik a háború elől menekülnek, vagy az erőszak elől, őket támogatni kell. Az állásfoglalás mindenről nem elég markánsan beszél, mindenre azonban szükség van, hogy legfőbb célunkat elérjük, jelesül, hogy eltereljük az embereket attól, hogy a veszélyes, esetleg halálos menekülés útjára lépjenek, csak így menthetjük meg a legtöbb embert. Köszönöm szépen, most pedig a szocialisták és demokraták nevében Morás képviselő kap két percben, tessék. Köszönöm, elnök asszony. A jelenleg is zajló helyzet a földközi tengeren, ahol eh, emberek vesztik életüket, eh, miközben a vonatkozó európai törvényeket eh, megkérdőjelezzük, arra ösztönöz minket, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. A LIBE elnökének nagyon nehéz feladata volt, megpróbált egybe kovácsolni minket itt az egész házban arra kell válaszolnunk, amit eh, a bizottság állít nagyon konkrét eh, témakörökben, mert eh, a végén vagy teszünk valamit, vagy nem. És ezt az új bizottsági mandátum kezdetén tesszük, ahogy azt a biztos úr is elmondta. Meg kell mutatnunk, hogy humanitárius erőfeszítéseket teszünk, és azt, hogy az értékeink mentén cselekszünk a földközi tenger térségében. A, meg kell határozni, hogy a határátlépés segítésének milyen módjait nem kell bűncselekménynek tekinteni. A bizottság december elején fog ezzel a témával foglalkozni, de az ezzel kapcsolatos jogszabálycsomagot befagyasztották, ahogy az már elhangzott. Ugyanakkor nagyon sokan dolgoztak már azon, hogy ez tovább haladjon. Az átláthatóság és a Frontex tevékenysége a tengeren, illetve az anyagi pénzügyi támogatások, amelyeket az EU a tagállamoknak és olyan harmadik országoknak, mint Libia, Törökország, Egyiptom és Marokkó biztosít, ezek megkövetelik azt, hogy a biztonságos helyen történő partra szállás elvét tiszteletben tartsák. Az tagországoknak meg kell felelniük annak az erkölcsi és jogi kötelességüknek, hogy életeket mentsenek, és a mentéskereséshez valamennyi elérhető hajót fel kell használni, és a civil szervezetek törekvését is támogatni kell. Az állásfoglalás egyrésztről azt írja le, hogy a bizottság mit tett, és mit tett különösen az új bizottság, illetve a tagállamok. Ugyanis a tagállamok számára ez az egymásra mutogatás nem az értékeinket hangsúlyozza ki. Hogyha ezt folytatjuk, akkor az le fogja szívni az erőforrásainkat, és a végén nehéz döntéseket kell majd hoznunk, amelyek végső soron erkölcsi szempontból talán megfelelőek lesznek a földközi tengetérségében, de ugyanakkor nehezek is lesznek. Ezt az állásfoglalást támogatni kell. A frakcióm a lehető legnagyobb támogatást kéri, hogy meg tudjuk mutatni, hogy rendelkezünk az európai értékekkel, amelyek szükségesek itt. Remélem, hogy meg is kapjuk ezt a támogatást. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most pedig Rinyú nevében Intfeld képviselőasszony kap szót, két percben tessék. Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt miniszter asszony, biztos úr, azzal szeretném kezdeni, hogy elmondom, hogy minden élet számít. Minden élet számít és amikor számokról beszélünk, hogy hányan fulladtak a tengerbe, akkor itt egyénekről beszélünk, emberekről, akik egy nap világra jöttek, és a szüleik reménykedtek az ő jövőjükben, és ezek az emberek most halottak, és a földközi tenger fenekén fekszenek. Ők ugyanolyan emberek, mint önök vagy én. Erről nem szabad soha elfeledkezni. A másik, amire szeretnék mindenkit emlékeztetni, az, hogy ez az állásfoglalás a keresésről és mentésről szól. Ez nem arról szól, hogy egy átfogó menekültügyi csomagot fogadjunk el, mert ez a tanács ban áll befagy a szal, hogy azt mindannyian tudjuk. Nem várhatunk addig, amíg ezt a csomagot elfogadják, közben emberek fulladnak a vízbe, és ezért el kell érnünk, hogy megfelelő kapacitás álljon rendelkezésre a földközi tengeren. Ha az EU és a tagállamok egy hézagot hagynak, akkor azt látjuk, hogy a civil szervezetek vagy máskor kereskedelmi tengeri hajók fogják ezt betölteni. Nem szabad őket bűnözőnek bélyegezni azért, mert életeket mentenek és beszélünk azokról, hogy ők irreguláris vagy munkahelyek miatt jönnek ide. Ez most lényegtelen, először meg kell őket menteni, utána lehet a státuszokról beszélni. Itt egy tartós, fenntartható megoldásra van szükség. Én személyesen nem vagyok nagy rajongója az olyan megoldásoknak, amelyek nem a szerződéseken alapulnak, de el kell, hogy mondjam, hogy ha a máltai megállapodás első lépés lehet a tartós megoldás felé, akkor az összes tagállamnak csatlakoznia kell ehhez. És nagyon csalódtam abban, hogy a 28 államból csak négyen írták ezt alá. Ez szégyen teljes. A menekültügyi csomagot kifogásként használják arra, hogy ne mentsünk meg embereket, és amikor az emberek megmentéséről van szó, akkor szintén nem csatlakoznak. Ez szégyenletes. És szeretnék a néppárti kollégákhoz szólni, mert szeretném azt a figyelmükbe ajánlani, hogy az árnyék előadójuk nagyon jól dolgozott, de nagyon gyakran szeretnek önök a keresztény értékekre hivatkozni, de az egyes módosítókban nem ez a keresztény nézőpont jelenik meg. Elnézést, de amikor Libiáról beszélünk, akkor a német nagykövet azt írta Merkel asszonynak ezekről az országokról, hogy koncentrációs táborok vannak ott. Ezeket a táborokat be kell zárni, az embereket ki kell hozni onnan, ez nem képezheti tárgyalás alapját. Tehát remélem, hogy a néppárt is támogatni fog minket. Köszönöm szépen. Köszönöm. A zöldek nevében Markvart úr kap szót másfél percben. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Albert Schweitzer azt mondta, hogy a humanitáriás nem lehet egy olyan cél, amelyre nek mentén embereket áldozunk fel. Nagyon fontos a tömeges elhalázásokat megszüntetni. Azt gondolom, hogy sokkal többet tehetünk, mint sem csak azt hangoztatni, hogy senkinek nem szabad életét elveszíteni a menekülés közben. Természetesen eh, nem kéne, hogy ez így legyen, de mégis sajnálatos módon egy olyan eh, valóságban élünk, ahol a külső határainkon emberek veszítik életüket, Eh, olyan személyek, akik egy másik ember életében a legfontosabb személyek voltak egy olyan Európai Unióban élünk, amely nem egyetlen mentési hajót sem a világ más részeire, egy olyan unióban, ahol a legfőbb bíróság megtiltotta azt, hogy az embereket Eh, Líbiába szállítson vissza, és most a eh, líbiai katonaságot eh, fizet, fizetünk azért, hogy azt a tevékenységet végezzel, amit nekünk kellett volna. Ez szégyenletes. Nagyon fontos a humanitári segítségnyújtás bűncselemként való kezelésnek megszüntetése. Nagyon fontos, hogy a repülők az összes hajót tájékoztassák az életek mentése érdekében.